ezt eh, az oldalt, hiszen ez is dokumentálható. Más hozzászólás nincs az ügyrendel kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a napi rendünket. Az első napi rendi pont eh, a hajléktalanok rendkívüli hideg következtében kialakult helyzete Európában, ezért a bizottság nevében bárnyi kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim! Tisztelt képviselők! A bizottsági kollégáim, eh, Barózó biztos, biztosok elnök, Andor biztos úr, természetesen osztjuk az önök aggodalmait és félelmeit a hajléktalanok helyzetét illetően ebben a nagyon is hideg hullámban. Senki nem maradhat érzéketlen ezen helyzet iránt. Azok helyzet iránt, akik tető, fedél nélkül alszanak ezekben a rendkívüli hideg éjszakákban, tragikus az, hogy nagyon sokan el is hunynak, nagyon sokan életüket vesztették, szinte minden európai országban vannak halottjai ennek a hideg hullámnak. Meg kell kérdezni azt, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet orvosolni. Mit tehetünk együtt, közösen, ha megtesz, meg ha tetszik, úgy tetszik, az egyik legsúlyosabb, a szociális kirekesztettség egyik legsúlyosabb manifestációja ez. Biztos úr, mondja az elnök, elnézést félbeszakítja, biztos úr, egy pillanat. Hölgyem és uraim, nem tudom, hogy lehetséges volna, hogy a négy szem közti párbeszédeiket esetleg a folyosón folytassák. Nagyon szépen köszönöm. Biztos úr, ismét önnek adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a biztos. Azt mondtam, mindenki tudja, az ezen helyzet elleni küzdelem legfontosabb aktivistái azok a tagállamok, a helyi szereplők itt Strasbourgban, mint más európai városban, a helyi hatóságok, regionális hatóságok, civil szervezetek azonnal reagálnak erre a helyzetre, sürgős intézkedéseket hoznak, a civil társadalom együtt lép fel, a helyi hatóságokkal mobilizálódnak. 2010-ben ugye nagyon fontos mottónk volt a kirekesztettség elleni küzdelem, nagyon fontos tehát, hogy a hajléktalanok problémáit kezeljük, és ott lépjünk fel, ahol szükség van az azonani felépésre. Életbevágó fontos szó valóban a szó szoros értelmében. Tudjuk, mindenki azonnal fel is lép. Nagyon fontos, hogy az önök testülete is a figyelmet erre, hogy sürgős a helyzet. Ha megnézzük, a közvetlen fellépések kapacitása ugye korlátozott, de nekünk is van Európai Uniós szinten is szerepünk. Nagyon fontos minden tagállam felelősségét aláhúzni, és támogatni, segíteni a tagállamokat felelősségteljes munkájuk vézésében felmérni ennek a jelenségnek a volumenét, és nagyon nehéz, de meg kell tenni. A Progress program segítségével az Európai Unió új tanulmányokat finanszíroz, amely a hajléktalanok helyzetét vizsgálja meg. A bizottság amúgy a 2014 és 20 közötti pénzügyi keretben azt mondja, hogy az Európai regionális fejlesztési alap, az Európai Vidékfejlesztési Alap célzottabban kell kezelje ezt a kérdést. A szállás, az elhelyezés, a hajléktalanok elhelyezésnek kérdését. Az európai forrásokat fel lehet használni arra is, hogy milyen operatív megoldások vannak. Ezek hatásait meg lehet vizsgálni, hatástanulmányok készíthetőek, innovatív szociális projektek segítségével. Például a speciális szállás megoldásokon gondolok. Biztos kollégám egy különleges, innovatív programot mutatott be az ESA keretén belül is. A vasúti társaságok egy különleges programot dolgoztak ki, közös, közös akciótervekkel, méghozzá a kirekesztettség nagy dimenziójú elterjedése elleni küzdelemben. Ami a finanszírozás illeti, sikerült elérnünk eddig. Reméljük, hogy ez a vasút állomásokat érinti ez a projekt. Mi üdvözöljük ennek a kártának, alapokmánynak a megjelenését, és azt, hogy egyre több vasúttársaság aláírta ezt a kártát. Ugye nagyon fontos a stigmatizálás, a megbélyegzettség elleni küzdelem. Nagyon fontos a gazdasági, szociális területen a megfelelő fellépés, nagyon fontos, az Európai Unió többletértéke itt is érzékelhető, különlegesen a, összefogva a példaértékű tevékenységet folytató civil szervezeteket. A kormányok, helyi és regionális önkormányzatok, a civil társadalom minden tagjának megvan a helye, szerepe ebben a hálózatban, mindenkinek fel kell lépnie a szolidaritás nevében, a hajléktalanok érdekében. Sokat tettünk, sokat kell még tenni, a bizottság minél nagyobb támogatást kíván nyújtani, a tagállamok munkáját segítendő, a hajléktalanok kockázatos életét elősegítendő, a tavalyi szeptember 14-i döntésünk értelmében ami a szociális vállalkozás jelenségével kapcsolatos októberi kommunikénket illeti, a bizottság új eszközöket javasol, amelyek segítségével jobban fel lehet vállalni ezeket a szociális feladatokat, amelyeket a szociális vállalkozások vállaltak magukra. Nagyon fontos az érzékeny, törékeny, kirekesztett ö, emberek életén segíteni. Nagyon fontos az ESZA szerepe, az egyszerűbb szabályok, kevesebb ellenőrzés a szociális szolgáltatások területén, hiszen ők a törékeny embereket segítik, aztán ami a közös piac, a belső piac szabályait illeti, nagyon fontos, hogy könnyítsük, egyszerűsítsük az eljárásokat. Andor biztos úr nevében ezeket szerettem volna elmondani. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy felhívták a figyelmünket erre a súlyos problémára. Köszönöm szépen. Miatt a vitát megnyitom, szeretném önöket arra emlékeztetni, nagyon sok kolléga, akik a spontán felszólalók között jelentkeztek, hát a napi rendben az szerepel, hogy csak egy kör lesz, frakció nevében szólnak hozzá. Sajnálom, nincsen spontán felszólalás ez alkalommal ennek a vitapontnak a végén. A népát nevében az elnök József Dól kapja meg a szót. Dól úr. Sajnos nem halljuk mikrofon nélkül. Dól kolléga, kérem, legyen kedves és a mikrofonját. Így jobban halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jobb így mondja németül Dól úr. Több mint 600 ember veszítette el az életét a hideg és az elszigeteltség miatt. Emlékeztessünk arra, hogy Európa nem csak gazdasági térség, pénzügyi térség, hanem a szolidaritás térsége. Ez a hideg hullám oda ö, jutatott mindenkit, hogy fel tudjuk ezt mutatni. Mit állapítunk meg? Az élelmiszer, tartalékok a legalacsonyabb szinten vannak. Itt a civil szervezeteket támogatnunk kell. Néhány Európai Uniós országban Sajnálatos módon 2013-ban kívánják csak ezeket a programokat továbbvinni, az élelmiszer programokat. Azt látjuk, hogy nagyon keveset tesznek annak érdekében, hogy valóban valamit tegyünk az élelmiszer pazarlás ellen. Ez, ez botrányos. Amit megnézzünk, amit a hipermarketek, az ABC-knél látunk, hogy mit dobnak ki élelmiszert, és utána látjuk, hogy a civil szervezeteknek nincs elég élelmiszerük, hogy segítsék a rászólókat. Hosszú éveken keresztül voltam polgármester egy faluban és tudom, hogy az első szint, a helyi szint. Üdvözlöm azokat a spontán segítő hálózatok, amelyek kialakultak az elmúlt hetekben. Ezek a leghatékonyabbak, és ezeket kell támogatni. Reagálni kell az európai programok meghosszabbításával, az élelmiszersegély program meghosszabbításával reagálni kell, egy közös energiaprogram kidolgozását illetően. És mit állapítunk meg? Ha megnézzük, azoknak az embereknek, akik nem tudják kifizetni a számlát, elzárják a gázcsapot, elzárják a, az villanyórát. Minden országban, azt hiszem az Európai Unióban segítségre szorulnak emberek. Kedves Michel, hát ami annyi hibát követünk el, azt hiszem fel kell mérnünk, hogy mit, milyen hibákat követünk el. Évről évre ugyanazok a drámák, ugyanazok a sürgősségi helyzetek alakulnak ki, vészhelyzetekkel fel kell készülni, megfelelő eszközöket kell adni a civil szervezeteknek. Azt hiszem a szociális háló sok lyukkal van ö, ellátva, és itt azért volna mit javítani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében Guillaume asszony négy percre. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A hideg hullám, amely sújtja Európát ezekben a hetekben több száz halált okozott a mostani téli időszak nagyon is felrázta a közüleményt, mert az elfogadhatatlan bizonytalanság mindenkit érint. Igen, a hideg öl. Válságok vannak, a nyomorúság, a bizonytalanság, ezek is megölik a leginkább kirekesztett embereknek. Több ezer, tízezer ember van, akinek nincsen otthona. Ezek marginalizált, idős, fiatal nők, családok, a hajtalanok között vannak fizetésből élők. Ne felejtjük, hogy a gazdasági válság idején ez a bizonytalanság nagyon gyorsan vezet egy ilyen helyzethez, egy családi vita, egy vállás, egy munkahelyevesztése hamar hoz minket ilyen helyzetbe. Figyelni kell erre. Azok, akik az autóban, szállodában laknak, akiknek ideiglenes szállásuk van mondjuk a hozzátartozóknál, nagyon sokan vannak, akikről nem is tudunk. Ez a téma nagyon sok mindenkit érint, nagyon sok helyzetet. Globális, politikai, gyors, hatékony válasza van szükség. Túl gyorsan olvasok? Elnézést. Az a feladatunk, hogy azonnal lépjünk fel. Hosszú távú megoldás kell. A fő cél természetesen az, hogy valami olyan eszközt adjunk ezen emberek kezébe, ami segítségével az utcáról visszatérhetnek egy otthonba megfizethető szállás lehetőséget kell biztosítani szolgáltatásokkal. A helyzet elemzése mindenképpen fontos, a következő szintre kellene lépni, a politikai szinten. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, valódi európai hajléktalansági stratégiára van a szükség. 2010 egy nagyon fontos év volt, Berez kolléga jelentése 2011-ben fog, fogadtuk el, 2015 ott is egy nagyon fontos stratégia kerül kidolgozása. A Dáden kollégánk tavaly novemberben készítette egy jelentést az Európai Kirekesztés elleni platformról. Ami a hajléktalanok stratégiáját illeti, nagyon fontos, hogy célzott megoldást találjunk. Mi a helyzet ezzel az útvonallal? Mikor lesz valódi nemzeti stratégiára felhívás? Milyen forrásokat fognak mobilizálni? Ma attól félünk, hogy lesz a szegénység és szociális kirekesztéseni platformunk, de hát mikor lesz már tett a szándéknyakozat után? Nem sok konkrét eredményt tudtunk felmutatni. Az Európai Unió célkitűzései a 2020-as csakjában, hogy ezek az befogadó növekedést célozzák elő. Hogyan lehet így fellépni, ha nem teszünk semmit a bizonytalan, kirekesztett emberek sorsa kapcsán? Nagyon fontos a helyi közösségek megerősítése. Nem fogadható el, hogy a válság idején az Európai Unió csak a megszorító intézkedések foganatosítói, aki az utcára hajtja az embereket. Azt mondják az Európai Unióra, hogy csak a bankokat akarja megmenteni. Most ezen karikatúra ellen kellene küzdenünk. Most kell valamit tenni. Nem elég csak a szándéknyilatkozat. Ami a hajléktalanokat illeti, ez egy olyan helyzet, könnyen megvonjuk a vállunkat, amikor ezeket az embereket látjuk. Nagyon fontos az önkéntes munka. Köszönöm szépen. A Guillaume, Madame Guillaume. Guillaume asszony, mondja az elnök. Ön nem használta ki az időt? A 30 másodperce volt túl gyors. Szegény tolmácsok valóban nehezen tudták önt követni. Legközelebb nyugodtan beszéljen négy percet, de lassabban. Most pedig Rinaldi kolléga a liberálisok nevében kettő perc. Köszönöm, elnök úr, talán így provokáció kedvéért kezdhetük volna plenáris ülésünket egy perc néma csenddel, hogy megemlékezzünk arról 600 emberről hajléktalanról, aki az elmúlt hetekben elhunyt, meghalt a hideg miatt. Ugye, de az ilyen típusú megemlékezéseket a híres nagy embereknek szoktuk csak fenntartani, pedig ez talán most először a parlamentünk részéről szimbolikusan egy erőteljes dolog lehetett volna. A részvételi demokrácia, a jogok védelme az Európai Unióban e, nem tud megfelelően érvényesülni abból a szempontból, ami a hajléktalanokat illeti. Akár Európai Uniós e, állampolgárokról van szó, akár nem. E, talán azért is, mert választási szempontból nem sokat számítanak ezek az emberek. Ugye itt emlékeztet a biztos úr arra, hogy ezek általában nemzetállami kompetenciák, ugyanakkor ez határokon túlmutató problematika. Többször kértük a bizottságtól, hogy legyen egy stratégia, a progresszen kívül mennyit lehetne az európai alapokból erre szánni, a strukturális alapot is beleértve, a szociális kohézió alapot. Ezen kívül a hajléktalanok szabad mozgása valóban garantált, vagy egy tagállamnak lehetőségében áll korlátozni ezt éppen azért, itt európai polgárokról beszélek, amelyeknek esetleg nincs állandó lakhelyük. A minimális ellátás, a minimális szolgáltatás nyújtást egyes tagállamok elutasították más állampolgárokkal szemben. Éppen az európai szabályokra való utalással. Biztosak vagyunk abban, hogy ez legálisan elfogadható? Végül azt mondanám, hogy a FAO ö, azt határozta meg, hogy 179 kilogramot pazarol el minden egyes ö, európai állampolgár évente. Milyen európai stratégia lehetséges egy ilyen pazarlás ellen? Ez gazdasági, szociális, de mindenek előtt Európai Uniós identitásbeli probléma is. Köszönöm, Rinaldi kollega. Most pedig a zöldek nevében Karima Delli asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Bárnyi úr, kedves kollégák, elmondom, egyszerűen fel vagyok háborodva. Két éve volt a francia elnökség idején egy konszenzus konferencia, amely hajléktalanokra vonatkozott. Itt az Európai Parlamentben írtunk egy nyilatkozatot a hajléktalanok mellett. Én vagyok az állásfoglalás szerzője, aki szeretem volna egy európai stratégiát a haléktalanok számára. A bizottság nem válaszol a kérésünkre, ez egy halott levél. Elítélem azt, hogy a tanács helyén nincs itt senki. Pedig ez a tagállamok felelősségi körébe tartozik, hogy gondoskodjon azokról, akiknek nincs lehetőségük szállást, lakást venni. Több mint 600 ember halt meg itt, ez már elhangzott, elmondom, a hajléktalanok nem csak télen halnak meg, egész évben. Egész évben az utcán alszanak, és lábbal tiporják a jogaikat. Az európai emberek többet várnak az Európai Uniótól. Szolidaritást, aktivitást, a legsérülékenyebb nyomorúságát enyhíteni kellene. Egy példát, néhány aggasztó példát adnék. Görögországban 26%-kal nőtt két évben, Magyarországon üldözik a rendőrök a hajléktalanokat. Franciaországban látjuk, hogy vannak rendeletek, amelyek bírsággal sújtják a hajléktalanokat, azokat, akik a kukában kukáznak és élelmet keresnek. Azt állapítjuk meg, hogy a megszólító intézkedések révén azt látjuk, hogy katasztrofálisak a következmények. Kedves kollégák! Most fel kell rázni mindenkit, tenni kell valamit, elmondom világosan, biztos úr. Az Európai Uniónak szerepét játszania, vállalnia kell. Az európai népek érdekében azonnal össze kell hívni sürgőségi ülésre, vészülésre az illetékes minisztereket. Életek megmentéséről van szó, nem van, nincs időnk késlekedni. Nagyon fontosak, hogy, hogy nézzük meg, hogy mi történt a hideg hullám óta. Hogy lehet a leginkább rászorulókat segíteni? az államok, amelyek nem tartják be a kötelezettségeket, tegyenek valamit a legrászulóbb számokra, és ne bűnözőknek tekintsék, és, és, és büntetendőnek ítéljék a hajléktalanságot. Bányi úr, elmondom önnek, a bizottságnak azonnal be kell vezetni egy európai hajléktalansági stratégiát. A cél világos, kedves kollégák, már többször elmondtuk itt. Nem szabad senkinek az utcán hal, al, al, aludnia. 2015-re el kell érni ezt. A helyzet sürgős. Kell mindenkinek egy hajlékot a feje fölé tenni. Egy fedelet a feje fölé. ha úgy tetsz, ha nem fogunk valamit tenni, az emberek el fogják utasítani az Európai Uniót. Én, en nombre de los uh, colegas... Most pedig a konzervatívok nevében Karim úr kapja a szót. Mr. President, Commissioner, ultimate... Elnök úr, biztos úr, végül is minden társadalom az alapján ítélet, ítéltetik meg, hogy hogyan bánik az idősekkel és a sérülékenyekkel. Mint egy három millió ember van Nagy-Britániában, akinek nincsen e, lakhelye saját tagállamomban, az Egyesült Királyságban úgy találom, hogy az idősebbek körében a hiperfómiás esetek megkettőzöttek, megduplázottak az utóbbi öt évben. A probléma nem meglepő, és ez alapján nem meglepő az sem, hogyha az egyik vezető brit lap címlapján az volt, hogy fagyhalál miközben emelkednek a tüzelőszámlák. Úgy gondolom stratégiára lenne szükség, hogy a hajléktalanok helyzetét kezeljük, és azokét, akiket az igen kemény időjárás súlyosan érinti. Egyformán kell, hogy legyen intézkedésünk azok számára is, akik a hajléktalanság helyzetébe kerülhetnek, egyszerűen azért, mert nem tudnak a jelenlegi nyomásnak, anyagi nyomásnak, pénzügyi nyomásnak ellenállni. Az Európai Unió egészében egyre nagyobb mértékű az, a hajléktalanoknak a száma, több mint 300 ezer úr több mint 600 ezerről beszélt, tehát valódi, óriási probléma mindannyiunk számára. Bár biztos úr a ház korlátozott szerepéről beszél, így van, erősíteni kell tagállamaink szerepét, koordinációt kell, a bevált gyakorlatok cseréjét kell tudnunk biztosítani. A, lezárja a biztos úr a mikrofont. Két percre Zimmer asszony. A GUE részéről. Elnök úr, Barozó biztos úr, kedves kollégák! A hideg hullám valóban az emberi jogok érvényesítését háttérbe szorítja egyértelműen. A politika a tagállamokban és az Európai Unióban is e kérdésben kudarcot vallott. Több mint 600 ember meghalt eddig. Európa, az európai hideghullám miatt közöttük több mint 80 halál van, eh, halált eset van Lengyelországban, több mint 100 eh, Ukrajnában, több száz Oroszországban, de Németországban is vannak már áldozatok. A legtöbb ember, aki megfagy, vagy súlyos eh, fagyásokkal kórházba kerül, homle, hajléktalanok, akik a legkülönbözőbb okoknál élnek az utcán, a parkokban, hidak alatt, mellékutcákban fagynak meg, de egyre inkább a, a fűtetlen lakásokban is a súlyosodó energiaárakkal nem tudnak lépést tartani, nem tudják a fűtési számlájukat kifizetni, és ezért adott esetben elzárják a fűtést. Minden tagállam köteles azonnal sürgős intézkedéseket hozni azért, hogy a védtelen embereket megmentsék azokat, akik a hideg fenyeget, az önkormányzatoknak pedig megfelelő intézkedéseket kell tudni biztosítani. Nem szabad, hogy azt mondjuk, hogy hány hajléktalan van Európában, hogy nem tudjuk a számukat, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak kitéve a fagyhalál veszélyének. Az Európai Unión belül nincsen egyetlen olyan közös mutató statisztika, amely egyértelművé tenne a léptékeket, még Németországban sem. Követeljük egy olyan munkacsoport létrehozását az Európai Bizottságon belül, amely a különböző régiók, az érintettek szükséghelyzetét egy, egyértelműen láthatóvá teszi, és azonnali segítséget biztosít. Az EU-ban egységes statisztikákat, mutatókat akarunk, amelyek differenciált formában, de szeméri csoportra lebontva információt ad a lakáshelyzetről, a, hajléktalanságról. Törvényi rendelkezésekre is szükség van tagállami szinten. Követeljük EU szintű programokat, amelyekkel az ener- a lakások energetikai helyreállítását segítik, amelyel a strukturális alapok vehetnének, eh, forrásait lehetne igénybe venni, és a szociális ökológiai minimális normákat akarunk a szegénység, az energiaszegénység és a lakhelyzet, lakáshelyzetre. Köszönöm. Most pedig az utolsó hozzászólás a napi rendhez. Mise Barnier biztos úr részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Rinaldi úr, ahogy Deli asszony is eh, emlékeztettek arra, hogy 600-an hunytak el pár napja, pár hét alatt a különböző európai országokban. Rinaldi úr ugye arra hívta fel a figyelmet, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg ezek az emberekről. Ezek az emberek halála arra mutat, hogy micsoda volumenű, micsoda mértékű ez a tragédia. A bizottságban mi ezt tudjuk, természetesen fel kell lépni, nyilvánvaló, hogy az önök testülete kezdeményezi, hogy azonnali intézkedéseket vezessünk be. Azt szeretném elmondani, hogy Guillaume azt talán nem helyes válasz az, mit ön is tudja, az első hatáskör a tagállamokhoz tartozik ebben a kérdésben. Az elsődleges felelősség. Egy ilyen vita esetén az Európai Parlament és a Bizottság szerepe az, hogy a tagállamokat segítsük. Garantálnunk kell, hogy minden tagállam otthon, a maga házatáján feleljen meg ennek a feladatnak. Dól elnök úr említette, hogy Csolos kollégám részt vett az élelmiszer programban. Miért blokkolták ezt a programot? Ez a program éppen a leginkább rászorulókat segíteni Dólasz úr is említette ezt a társulást. Ezek nem nagy egyesületek, ezek kis helyi egyesületek, amelyek kiváló, fantasztikus munkát végeznek. Nem tudom, hogy miért állt le ez a program. Ugye nemzeti hatáskörről van szó, van amikor regionális hatáskörről. Nem Brüsszelre kell mutogatni, az élelmiszersegi programok esetében, hála az önök elszántságának, hála Csolós biztos úr tevékenységének sikerült a miniszterek tanácsa elé terjeszteni ezt a kérdést. Azt mondják, ugye, hogy nem megfelelő válasz a nemzeti hatáskörökre utalni. Karim úr is említette, Dól úr és Cimmer asszony is, önök azt mondták, ez a téma engem nagyon is érdekel, közel áll a szívemhez, ami az egyetemes közértekű szolgáltatásokat illeti, alapszolgáltatásokat legyen itt szó szállásról, élemezésről, energiáról. Itt lehet fellépni európai szinten, közvetett módon, elősegítve a szabályokkal, törvényekkel azok fellépését, akik legközelebb állnak az érintettekhez, a helyszínen, a, a szenvedő nők és férfiak mellett állnak. Ha megengedik, személyesen részt vettem több programon. Amikor bemutattam, amikor arról volt szó, hogy a, a közbeszerzés kapcsán, ugye mi az állami segélyek, az állami támogatások szabályrendszerét módosítottuk. Önök is vitáztak erről, pár hete vitáznak a bizottság, a tanács, a parlament. Konkrét intézkedéseket hozunk a közbeszerzési szabályok módosításával segítjük elő a közszolgáltatások hozzáférhetővé tételét a szociális szolgáltatásokét is. Az Európai Unió szintjén például azt hiszem, hogy bemutatjuk, hogy milyen fontos szerepet játszhatunk. Guillaume asszony, Deli asszony is említették. A, hajléktalans, a hajléktalanokra vonatkozó európai stratégiát emlékeztet a 2011. szeptemberi állásfoglalásra. Amikor Rinádi úrra reagálok, és elmondom, hogy a bizottság ö, vette ezt az üzenetet, Andor úr foglalkozik ezzel a kérdéssel, Önök több ajánlást fogalmaztak meg, például a migrációról, a mobilitásról szóló tanulmányt készítettük el, a szállásügyi stratégiáról készül stratégia a szociális innováció területén, és Említettem ugye az európai alapokat, egy európai ilyen a regionális fejlesztési alapon belül lenne egy olyan alap, amely a szociális programokat segíteni elő. 2007 és 2013 között a tagállamok 10 milliárd eurót költöttek az eszámból a szociális kirekesztés elleni küzdelemre, elősegítve a leginkább rászorulók számára hozzáférhető szolgáltatásokat biztosítani. Deli asszony, mi azt hiszem osztozunk azzal, tehát ami azt jelenti, hogy elfogadhatatlan, hogy a hajléktalanokat sok helyütt bűnözőknek tekintik. Láttuk, hogy több országban megtámadták a hajléktalanokat, és ezeket a tagállamokat elő fogjuk venni, úgymond, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy azonnal tenniük kell valamit ezen tarthatatlan helyzet feloldására. Ami az európai mm, civil védelmi rendszert illeti, Georgieva kolléganőm nagyon aktív ezen a területen, szeretnénk elérni ezt, remélem, hogy az európai polgárvédelmi rendszer sokkal erősebb lesz, ilyen katasztrofális helyzetek esetében is fel tud lépni. Amikor minden országot érint egy katasztrófa, természeti vagy egyéb, például ugye hideg hullám, ami veszélyezteti az emberek egészségét, vagy egyéb mm, életkörülményeit, nagyon röviden, tehát nagyon helyes, hogy az Európai Parlamentnek van saját kezdeményezése, mi közösen igyekszünk pénzügyi, jogi, politikai eszközökkel megoldani ezt a helyzetet. Azt hiszem, hogy a válság súlyos. Ez egyik ok annak, hogy ennyi ember van hajlék nélkül, ezt is említett egyik kollégánk, hogy nagyon sok ugye a munkanélküli, ennek van európai dimenzió ennek a kérdésnek, nem mindig Európai Uniós a hatáskör, örünk. Azt hiszem, hogy a jogal jogalkotási, szervezési kezdeményezések, azok a mi kezünkben vannak, de mindenképpen fontos lenne ennek a kérésnek, a hajléktalanok kérésének európai dimenzióban történő kezelését. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ezzel Barnier biztos felszólásával befejezzük ezt a vitapontot, és térjünk rögtön a következő napi rendi pontra, Masip kollega jelentésére. A belső piaci harmonizációs hivat